Köszönöm szépen, nagykövet úr, kedves kollégák! Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárnám. Elmondanám, hogy hogy néz ki a határidő. A 2019-2020-as koszovai jelentés esetében a jelentés tervezetet december 10-én fogjuk megbeszélni az AFED-ben. A módosítások benyújtásának határideje december 15-e, az AFED-ben január 20-án szavazunk, a plenárison pedig a jövő év márciusában fogunk szavazni erről a jelentésről. És akkor következzen a nyolcadik napi rendi pont, egy óra áll a rendelkezésünkre. Most a libanoni helyzetről fogunk eszmét cserélni egymással. Szeretném az LKS részéről a két vendégünket üdvözölni, és a bizottság részéről. Kál Helegált az egyik, aki a közel-kelet és Észak-Afrika régióért felelős igazgatóságon dolgozik, és emellett Michael Millert, aki az Európai Szomszédsági Politika és Bővítési Tárgyalások osztályon dolgozik az Európai Bizottságban. Libanon továbbra is igen sérülékeny helyzetben van. Az Európai Külügyi Szolgálta és a bizottsággal a helyzetet megbeszéltük a szeptember 1-i szakbizottsági ülésünkön is. Azóta sajnos azok az erőfeszítések, amelyek egy új kormány megalkotására irányultak, kudarcot vallottak, és Szátháriri lemondott egy évvel ezelőtt az országban kialakult tüntetések után. Az ügyvezető igazgatónak sok sikert kívánunk. Az új kormány lehetőséget jelenthet Libanonnak reformprogramot lehet elindítani, amely az ország politikai és gazdasági stabilitását fogalmazhatja meg, és a erőteljes mandátumot jelenthet a nemzetközi valapta alappal való tárgyalásokhoz is. Tekintettel arra, hogy kilátásban van az új kormány, Libanon tárgyal Izraellel, és az Amerikai Egyesült Államok közvetít a tengeri határok vitájában. Mostanáig bár azért nagyon korai még erről beszélni, de azért voltak tárgyalások, és ezek igen produktívak voltak. Most megkérdezzük az EKS-t és a bizottságot, hogy az új kormány kilátásáról mit gondolnak, képes-e a kormány a szükséges reformokkal foglalkozni, és Hariri kijelölt ügyvívő miniszterelnök őket támogatja minden politikai párt a helyszínen. És megkérem a bizottságot, hogy az Európai Unió milyen szerepet játszhat a valuta alapa való tárgyalásban. Itt megemlíteném még az ENSZ különleges koordinátorának szerepét, hiszen az EU kapcsolatot tart vele, és pozitívak a tárgyalások. Helegárnak adok, úrnak adok először szót, utána pedig Miller úrnak. Mindketten 8 percet kapnak. Köszönöm szépen, és Helegán úrnak adok először szót. Legándul, kérem nyomja meg a speak gombot. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt tagok, nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt lehetek és megbeszélhetjük a libanoni helyzetet. Örülök, hogy újra beszélhetek önökkel. Azt követően szeptember 1-én már megbeszéltük a helyzetet. Nagyon örülök annak, hogy Libanon továbbra is kiemelt helyen szerepel a menetrendjükön. Nagyon nehéz a helyzet Libanonban továbbra is. Mindannyian tudjuk, hogy milyen szörnyű hatása volt az augusztus 4-i robbanásoknak és hogy milyen gazdasági következményei vannak a szíriai konfliktusnak, valamint a COVID járványnak. Több mint 50%-a a lakosságnak a szegénységi küszöb alatt él, és az év végére valószínűleg a GDP 25%-a zsugorodik az előrejelzések szerint. és az átváltási árfolyam az USA dollárhoz képest 7000, a korábbi 1700-hoz képest. Ennek kihatása van az egész országra. Az egészségügyi helyzet is súlyosbodik, több mint 85 ezer COVID-fertőzöttet tartanak számon, beleértve a menekülteket is. Ne feledjük, hogy nagyon sok szírmenekült nagyon nehéz helyzetben van. Politikai fronton sem könnyű a helyzet, szerettem volna jó hírekkel szolgálni, de annak alapján, amit láttunk, nyilván emlékeznek, Mustafa Adib szeptemberben lemondott, és, Szahat Hariri kijelölése szeptember 22-én következett be, ő most az ügyvezető miniszterelnök. őt fogadták el, és Aun elnökkel ő tárgyal a kormány alakításról. A kabinet összetételével kapcsolatban és a miniszteri helyek odaítésével kapcsolatban zajlanak a tárgyalások. Hariri úr azt mondta, hogy nem partizán szakértőket fog kinevezni, és ők hajtják végre gazdasági és politikai reformokat, amelyek abban az uditerben szerepelnek, amelyeket Macron elnök javasolt, és amelyet a nemzetközi közösség is jóvá hagy. Macron elnök úr közbenjárását dicséretesnek tartjuk. Van itt egy bonyolított tényező, az USA pénteken úgy döntött, Kigram Basilt nevezik ki a libanoni szabad patriota mozgalom vezetőjének az elszámoltathatósági törvény alapján, de úgy érezzük, hogy ezzel bonyolodik a ö, kormány alakító folyamat. Az erőfeszítések beleértve az imf felvaló megegyezést is egyelőre stagnálnak. Érdemes megemlíteni, hogy október 14-én azok a tárgyalások, melynek alapján meghatározzák Izrael és Libanon között a tengeri határokat, elindultak, és az USA erőfeszítéseit ilyen tekintetben méltatnánk, és az ensz is. A cél, ők segítettek megszervezni ezeket a tárgyalásokat. A libanoni helyzet nagyon aggasztó az unió számára. Borrell fékélviselő úr ismertette a helyzetet az Európai Parlament plenáris ürésén szeptember 15-én, a libanoni helyzetet a külügyi tanács szeptember 21-én megvitatta, és Borrell képviselő részt vett a nemzetközi támogatói csoport külügyminiszteri találkozóján, amelyet az ENSZ és Franciaország szervezett meg az ENSZ közgyűlése margóján még szeptemberben. Franciaország az ensz együtt szeretne egy második humanitárius és helyreállítási konferenciát is megszervezni Libanon számára. Delegációnk, beiruti delegációnk folyamatosan tárgyal a helyszín kulcs szereplőivel, beleértve a kormány képviselőit és az ENSZ képviselőit is, a humanitárius képviselőket, koordinátort, valamint az ENSZ különleges libanoni koordinátorának hivatalát is, és a nemzetközi partnerekkel, valamint a civil társadalommal is. Az Unió továbbra is támogatja a Libanon a portfólió projektekkel, melyeket úgy szerveztünk át, hogy a COVID járvány, járványt is kezeljék egy gyors reagálású igényfelmérési programot is elindított az EU. A, kollégái, a kollégám Michael Miller fog erről beszélni részletesebben. Most pedig, hogy mire van szükség a jövőben, az első lépés az lenne, hogy gyorsan egy hiteles és elszámoltatható kormányt állítsanak össze, ilyen tekintetben fontos az, hogy a libanoni politikai hatóságok előrelépjenek a minisztériumok, minisztéri posztok kinevezésével. A kormány és a parlament kezébe kell, hogy vegye a szükséges reformok végrehajtását. Kértük a libanoni döntéshozókat, hogy működjenek együtt, hogy a libanoni nép elvárásainak eleget tegyenek. Libanon emlékeztetni kell a korábbi reform úti tervben vállalt kötelezettségeire. A jó kormányzás, az elszámoltathatóság és a korrupciós küzdelem elveire alapul ez a lényegi pontok a korrupció elleni küzdelem, az elektromos energia ágazat, valamint eh, az igazságszolgáltatás. A társadalom sérülékenyebb csoportjai számára pedig támogatást kell biztosítani ebben a válsághelyzetben. Libanonnak sürgősen lépnie kell, hogy a reformokat végrehajtsa. Borrell főképviselő világosan elmondta, hogy a hatékony tárgyalások újraindítása az IMF-fel egy kulcsprioritás kell, hogy legyen. Az uniós makro pénzügyi támogatás a meglévő IMF programtól függ. Hangsúlyozzuk, hogy a libanoni vezetőknek a civil társadalmak kell együttműködnie a reform lépések végrehajtásában. Végezetül Libanon partnerségi programunk van, nagyon fontos a régióban a stabilitás az Európai Unió számára. Elhivatottak vagyunk amellett, hogy támogassuk a partnerünket, és kérnünk kell Libanont arra, hogy hajtsa végre a reformokat, mégpedig amilyen hamar csak lehetséges lesz. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you, Mr. Hillegard, and now I give the floor to Mr. Miller. Köszönöm szépen, Hedegárd úr, megadom a szót Miller úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Köszönöm szépen a meghívást. Ahogy Karl Hallegár már említette, Libanon rendkívül egyre nehezebb helyzetben van, szociális feszültségek, az instabilitás már kezd elterjedni, és ez összekapcsolódik a, a pénzügyi, gazdasági, migrációs, bevándorlási és egészségügyi válsággal. Nagyon gyors és kézzelfogható reformlépésekre van szükség, ahogy ez a nemzetközi támogatási csoport konferenciáján vagy bejelentésén de szeptemberben is hallható volt. Nem fenntartható a jelenlegi helyzet. Libanon már 2018-ban is recesszióban volt, visszaesésben volt, az adatok nem teljesen megbízhatóak, de a 2019-re olyan 6%-os visszaesést jósoltak 2010, 2020 szinte 14 százalékot, a Covid-válság még rontja a helyzeten, ahogy már említette, az IMF akár 25 százalékos visszaesésből indul ki. A pénzügyi a pénzügyi szolgáltatások, az építőipar és a turizmus volt a legfontosabb ágazat ebben az országban. Ezek is hát visszaesnek a válságok miatt, és a libanoni fontra vonatkozóan többszörös átváltási árfolyamok vannak, és a fogyasztói árinfláció 130%-ot ért el, nagyon aggasztó, tehát a helyzet 367 százalékra is emelkedett az infláció, a szegénység a népesség 25 százalékát érinti, az államadóság nagyon magas szinten van, Libanon nagyon fontos szerepet játszik az Európai Unió törekvéseiben arra, hogy arra irányuló törekvésében, hogy a szíriai válságot megoldjuk, a menekülteket, rengeteg menekültet fogad be az ország. Az Európai Unió hogyan tud válaszolni, milyen szerepet játszhat? A szolidaritás a libanoni népességgel egyértelmű, és ezt világosan is kommunikáljuk. Az a, egyértelműen reagálni kell a, erre a helyzetre, és igyekezni kell a kárt limitálni. Az augusztusi robbanás után az Európai Unió több mint 64 millió eurót mobilizált eh, sürgősségi segítségnyújtásként, erről meg beszéltünk. Eh, beszéltünk a eh, keresési, mentési lépésekről, illetve szakértői tanácsadást adunk a veszélyes hulladékok kezelése témájában és a toxikus anyagok tárolása szempontjából témájában. Aztán segítségnyújtási programokat is kidolgoztunk, emberekre koncentrálunk ennek során, és a korrupció elleni harc is egy nagyon fontos lépés, a civil társadalommal együttműködve, KKV-k számára munkahelyteremtés abszolút elengedhetetlen. A szíriai válságra adandó válaszunkban is fontos szerepet játszik ez az ország annak az országnak hatalmas gazdasági, pénzügyi, egészségügyi eh, problémái vannak, közben még a szíriai menekülteket is eh, befogadja. A legsebezhetőbb libanoniak és eh, és menekültek megvédése elengedhetetlen a kikötőben történt robbanás által kiváltott válsághelyzet és a Covid válsághelyzet kontextusában. Őszintén köszönetet mondunk az Európai Parlamentnek, hogy a Trust Fundot kiterjeszti. A költségvetési támogatás megemelése nagyon fontos. 64 millió euróról beszélünk. Az Európai Unió kell, hogy segítsen a kikötői robbanás utáni helyzetben ezen az országon. Köszönjük a parlamentnek a pozitív véleményét ezzel kapcsolatban. Ez egy humanitárius és gyors helyreállítási válaszadás elengedhetetlen, de nem, e, e, de nem elegendő nem lehet visszatérni a korábban létezett státuszkóhoz, tehát a szokásos ügymenethez, hanem máshogy kell, fenntartható módon kell operálni. kézzelfogható előrelépésre van szükség az Európai Unió, ezért a következő kormánytól azt kéri, mint, hogy mind a válság diagnózisát végezzék el, és az ország pénzügyi lehetőségeit, pénzügyi nehézségeit mérjék fel, és megoldásokat dolgozzanak ki. Melyen megoldások során nem szabad még tovább ö, ö, mélyíteni azt a, azt a szakadékot, amely már létezik az országban. Biztosítani kell, hogy a reformok minél gyorsabban végrehajtásra kerüljenek. Ebben az összefüggésben az Európai Unió világosan kommunikált a 2018-as konferencia óta a strukturális reformok, azóta világos, hogy a strukturális reformok az egyetlen elfogadható mód a nemzetközi közösség számára, hogy a meglévő súlyos helyzet még további súlyosbodását megakadályozzuk, megelőzzük. A reformokra kell koncentrálni, és ezeknek strukturális hatásuk kell, hogy legyen korrupcióellenes harc, közbeszerzés, az igazságszolgáltatás függetlensége, elektro, az elektromos, illetve az energia ágazat reformja szintén elengedhetetlen. Az Európai Unió nem adhat makrofinanciális támogatást egy megfelelő reformprogram nélkül. Az Európai Unió ezen dolgozik a Világbankkal és az Egyesült Nemzetekkel együttműködve, hogy egy reform és újjáépítési programon dolgozzon. Ez még mindig folytatódik. A gyors kár korlátozáson túlmenően, az átláthatóság és az inkluzió és az elszámoltathatóság kell, hogy a kulcsfontosságú vezér elveik, elveink legyenek. A policy reformok ebből a szempontból a puzzle részét képezik a civil társadalom bevonása elengedhetetlen. Tisztelt elnök úr, ezek az elemek mind összefüggnek a fejlesztési finanszírozással, és azzal, hogy a fejlesztési finanszírozásnak fenntartható elemei legyenek, a jövőbeni NDICI eszközön keresztüli támogatásunk keretében Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a hozzászólóknak, ez nagyon érdekes bevezető volt a libanoni helyzetről tájékoztattak tehát bennünket, az Európai Uniót. Kedves kollégák, sokan szeretnének hozzászólni. Először is azt mondanám, hogy legyen egy első forduló a delegáció vezető, és a koordinátorok kapnának szót ebben, illetve az állandó jelentéstevő, és hogyha a lehetőség megvan rá, akkor folytatjuk a második fordulóval. Ez Isabel Santos, a delegáció vezetője, két percre kap szót, tessék, Isabel. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a hozzászólóknak. Azt hiszem, hogy a két előadónk teljesen világosan tájékoztattak bennünket arról, hogy Libanonban mi a helyzet ma. Ki kukár. Szeretnék néhány kérdést feltenni. Az nagyon fontos lenne a kormány számára, hogy a társadalom, valamint a parlament támogatását megkapja a reformokhoz, amelyeket szükséges lenne végrehajtani az országban. Szeretném tudni, a vendégeinktől szeretném megkérdezni azt, hogy eh, hogyan ítélik meg a helyzetet? A lakosság eh, támogatja-e az új eh, kormányt, amely jelenleg alakuló félben van? Mindenek előtt a miniszterelnök Hariri kap-e tőlük támogatást? és van-e parlamenti támogatás a szükséges reformokhoz. Tudjuk, hogy a támogatások nélkül nem fog a helyzet javulni. A helyzet jelenleg drámai. Kap-e politikai támogatást a lakosság részéről, illetve bizalmat Ez az egyik nagy probléma ugyanis jelenleg, a bizalom kérdése. Éppen ezért szükség van arra, hogy bizonyos sebek begyógyuljanak. A legutóbbi ilyen seb a Beiruti kikötőben lezajlott robbanás okozta seb volt, a felelőseket kell megtalálni. Szeretnénk tudni, hogy ilyen szempontból hogyan oltják meg a helyzetet, zajlik egy független vizsgálat ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen Isabel Santosnak, és most Trócsányi László következik. Köszönöm szépen. A helyzet rendkívül nehéz Libanonban. Nagyon jól ismerjük a belpolitikai helyzetet, az országban a gazdasági válságot, a pénzügyi válságot, a kormány hiányát. Ha két nagyon jó jelentés készült a helyzetek kapcsolatban, de nem, nem szabad azt sem elfelejteni, hogy milyen a nemzetközi helyzet Libanon körül. Tegnap vagy tegnap előtt Assad eh, szír elnök és kijelentette, hogy a gazdasági és pénzügyi válság miatt Libanonban súlyosbodik a helyzet, de Szíriában is. Úgy tűnik számomra, hogy Assad a saját pro- problémáját összeköti a libanoni problémával. És elbújik e mögött, azt mondva, hogy a szír pénzt blokkolják Libanonban, és ezért merül fel a probléma a Szíriában. Kérdés, hogy a szíriai eh, problémát el lehet-e választani a libanoni problémától? Úgy tűnik számomra, hogy a szíriaiak össze akarják kapcsolni Szíria problémáját Libanon problémájával. Másik oldalon vannak más eh, faktorok is, Izrael nagyon fontos szerepet kezdte játszani a régióban az öbölbeli országok eh, kapcsolatai kiépítésével, aztán Izrael és Libanon közötti kapcsolatok kiépítésével. Nemzetközi szintéren ez fontos szerepet játszik. A kérdés felmerül, hogy Európa hol van itt most, mit tehetünk? A libanoniak, eh, a libanoni eh, nagykövet a különböző üléseken eh, mindig azt mondja, hogy az humanitárius kérdéseket el kell választani a strukturális kérdésektől, mert a eh, strukturális eh, kérdéseket meg, megoldja a stabil kormány. De hát nincsen stabil kormány, és a, a humanitárius kérdések még mindig felmerülnek a humanitárius aspektusokban Európa fontos szerepet játszhat. Ezeket külön lehet-e választani most a strukturális kérdésektől, vagy meg kell várni mindennel, még egy stabil kormány lesz. Aztán, hogyha nincs elektromos áram, nincs gáz, stb. ez súlyos probléma lehet. Hol tudunk beavatkozni pozitív módon, hol meg, mi az, amiben meg kell várni a stabil kormány megválasztását, és mi az, amiben már most segíteni tudunk. És mit gondolunk Szíriával kapcsolatban? Szíria fontos szerepet játszik-e ebben az összefüggésben? Köszönöm szépen, ezek véleményem szerint nagyon fontos kérdés. Merci. Köszönöm szépen Trócsányi Lászlónak, a Szociáldemokrata frakció nevében Mária Aréna következik két percre. Madame Arena, can you, uh, vous pouvez appuyer le bouton speak, s'il vous plaît? Merci. Voilà, uh, je pensais que vous m'entendez. Igen, azt hittem, hogy hallanak. Most már hallanak? Igen, halljuk. Halljuk, igen, hallgatjuk. Nos, eh, Szed Aradi eh, lemondott arról, hogy eh, kormányt alakítson, és ezzel visszatértünk a startmezőre 2019-ben, lemondtak ugye a nagy népharag után, és emlékezhetünk rá, hogy 2015-ben volt a szemétválság Beirutban, és ez teljesen diszkreditálta a politikai osztályt. Aztán a beiruti robbanás több száz halálos áldozattal, és az országot ez káoszba döntötte, szociogazdasági káoszba. Egy ütemtervet dolgoztak ki és a politikai hatalom tiszteletben tartására kerül sor. E, a, e, a libanoni, e, a libanoni adóságot átütemezték, a, nagyon fontos az átláthatóság, a közbeszerzések átláthatósága. A kérdés felmerül, hogy Szádári amikor új kormányt akart alakítani, akkor ezt az ütemtervet tudja-e tartani hiteles csapattal, az időben korlátozott hatalommal, de olyan hatalommal, amely lehetővé teszi azt, hogy megtartsa a szociális hálót, a jövő alapjait be letegye, hogyan lehet segíteni ebben, ebben a vállalkozásban az Európai Unió részéről az elkövetkezendő időszakban. Köszönöm szépen, Maria Arena. Most megadom a szót Nátali Loázónak a Rinyó frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Libanon egy nagyon fontos, egy reményteli ország volt az egész régióban, vallási tolerancia, művelt népesség, megfelelő gazdaság. Most azonban a mediterrán térség beteg embere Libanon, és a helyzet egyre romlik az emberek gyakran ö, ö, ö, tudatosították, hogy mik az elvárásaik tüntetések során is, de egyre nagyobb a hézag a népesség és a ö, politikai rétek, a politikai osztály, ö, osztály között. Hogyan lehet egy egész réteget, egy, egy egész rendszert, amelyről mindenki tudja, hogy korrupt, megreformálni? A humanitárius segítségnyújtás, a feltételrendszer, hatékony feltételrendszer hogyan működhet, hogy ne ö, a pénzeket ne sikasszák el. Milyen mindenféle reformról volt szó, az energia ágazat, a villamosenergia ágazat reformjáról is, de ezekre is rátették a kezüket a vallási vezetők, 2018-ban egy donori konferencián 11 milliárd dollár megígérésére került sor. megvalósultak-e ezek a támogatások? Mi a mi a helyzet Szaudarábiával, Iránnal, azokkal az országok, Törökországgal, azokkal az országokkal, amelyek hát hagyományosan jelen vannak Libanonban? Mi a helyzet Kínával? Mi a helyzet Izrael és Libanon közötti eh, tárgyalásokkal kapcsolatban a demilitarizációról, hogy legalább legyen egy jó eh, hír a Libanont körülvevő drámai helyzetben? Köszönöm. Köszönöm szépen, Natalin Oazó. Most pedig Anna Bonfriszkó kap szót két percben. Mindjárt ki is térek a pontra. Az összes kérdés, amiről beszéltem, Bonfiszko asszony valahogy sajnos nem igazán tökéletes. Nem sikerült új plusz intézkedéseket elfogadni. a vallási közösségekben. és kik az áldozatai ennek a rendszernek a nők. A nők szenvedik meg mindezt. Nagyon fontos, hogy a polgárokra is gondoljunk. Itt eh, erőteljesen érezhető a diszkrimináció, az alapjogok eh, megvédése sem valósul meg a vállás, a tulajdonjog és a kiskorúak felügyelete is mind-mind olyan kérdések, amelyek nem megoldottak. Jelentős az egyenlőtlenség, Az Európai Unió nagyon fontos, hogy megerősítse eh, az erőfeszítéseit a libanoni eh, lakossággal szemben. És nagyon fontos, hogy egy valáskon átnyúló találkozó jöjjön létre, ahol jogi kompromisszumokat eh, lehetne találni a jogállamiság kapcsán. Ezek a reformok az egyetlen olyan reformok, amelyeket a jogállamnak garantálnia kell, és nagyon fontos esélyt biztosítani mindenki számára. Egy modern kormányzási mintára van szükség az összes polgár számára. Ez alapvető feltétel annak érdekében, hogy a libanoniak újból bízni tudjanak a kormányukban. Köszönöm szépen! Sajnos a kapcsolat minősége nagyon rossz volt, a tolmácsok nehezetlen tudták önt követni. Szerve Jembu a zöldektől. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a, a tolmácsok munkáját, hiszen ők megkönnyítik a mi munkánkat. Ami a struktúrálások és reformokat illeti, időre van szükség, nem lehet egyik napról a másikra megoldani, ezek a reformok most függőben vannak. Jól lehet hallani? Halló, jól lehet hallani? Elnézés. hogyan lehet ebből az ördögi körből kikerülni. Van egy kérdésem azzal kapcsolatban, hogy vannak-e információik az új kormány felállításáról, és milyen támogatást tudnak nyújtani a struktúrális reformokhoz, illetve tudunk mi nyújtani, illetve hogy milyen um, álláspontot tudunk képviselni egy emberjogi misszió kapcsán, vagy vizsgálóbizottság kapcsán, amely a robbanás hátterét igyekeznek kideríteni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos mindez ahhoz, hogy a civil társadalom újból bízzon a kormányban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ján Bó asszony. Az ECR-től nem kért senki szót. Most a GOE egy adok szót Mick Wallace-nek. Köszönöm szépen a szót. Négy kérdésem van. Elhangzott az, hogy nagyon fontos a felelősségre vonhatóság, a jó kormányzás és a korrupció ellenes küzdelem. Az összes politikus, akinek hosszú ideig volt hatalmuk, a bizalmat és a lakosság eh, támogatását nem feltétlenül helyezték előtérbe. A, miben gondolják azt, hogy Hariri a, eh, a megoldás része lehet, és eh, nem a probléma részét képezi inkább. Az USA politikáját illeti, Libanonban ugyanolyan politikát folytattak, mint Izraelben, Libanon nincs messze Izraeltől, destabilizált ez a zóna. El tud neki mondani azt, hogy milyen különbséget látnak az EU politikái és az USA és Izrael között, és harmadik kérdésem pedig Franciaország szerepére térnek ki. Franciaország nagy érdeklődés mutatott Lebanon iránt Macron kétszer járt tudomásom szerint és mi a francia agenda eh, Libanonban, és hogyan kapcsolódik mindez eh, a törökországi kérdésekhez. Utolsó kérdésem, azt gondolom, hogy nagyon nehéz eh, Libanont leválasztani Szíriától, Szíriáról. Az EU-ban van-e valamiféle törekvés arra, hogy a szíriai kormányjal párbeszédet nyissanak, hiszen ennek hatása lehet nem csak Libanonra, hanem a Libanonra, hanem a teljes térségre. Egy szép napon Szíriáról is kell beszélni, ez a nap vajon elérkezettnek látszik-e? Köszönöm Mik Wallace, ma van ezen születésnapja a szakbizottsági tagok nevében. Szeretettel gratulálunk, és örülünk annak, hogy még a születésnapján is itt van velünk az AFET ülésén a független képviseletében Marisa Matthias bekapcsolódott a rendszerbe? Nem, ő állandó jelentéstevő. Akkor ezzel lezárom az első kört, és a két vendég előadónknak adjuk meg a szót. Lenne még egy második kérdéskör is. Kell Halagard és Michael Miller válaszolják meg a kérdéseket. Mind, mindketten kérem, hogy 5 percben eh, próbálják ezt eh, megtenni. Köszönöm. Köszönöm szépen elnök úr, köszönöm szépen a képviselőknek a kitűnő kérdéseket. Ezek a, eh, a helyzet különleges pontjaira térnek ki, Szantos úr. ami a reformokat, illetve az új kormányt, a kilátásokat, a robbanás utáni kilábalást a helyzetből. Van egy miniszterelnök jelölt, de nincs kormány. Természetesen értjük azt, hogy Libanonban sokan osztoznak abban az érzésben, amit valószínűleg megfogalmazott. Én is boldog születésnapot kívánok ami Hadéri urat illeti, mi látjuk azt, hogy ő szakértői kormányt szeretne felállítani, és a kormányán is rajta múlik az, hogy bebizonyítsa, hogy ez a benyomás nem volt helyes, mire van szükség ehhez, milyen reformokra van szükség, ez mind világos, és mi reméljük, azt, hogy eh, erőteljes politikai támogatás lesz majd a reformok mellett a kormány mellett. Ez eh, az, amit várunk tőle és a kormányától. Ami a civil társadalom megkapcsolódását illeti, ezzel egyetértünk. Beiruti delegáció számos szervezettel áll ott kapcsolatban, és eh, Láttuk a tiltakozásokat Beirutban, itt ez egy kicsit lenyugodott, a helyzet lenyugodott, de ami a frusztrációt és a sürgősséget életé még mind megvan mindez. Éppen ezért mi legalább annyira frusztráltak vagyunk az új kormányfeleltása kapcsán. Trócsány úr kérdésére kitérve, ő Szíriával kapcsolatban tett fel egy kérdést, és Valesz úr úgy szintén, mi a kapocs Líbia és Szíria között, természetesen a gazdasági válság Libanonban hatással van Szíria gazdaságára is. Nagyon nehéz ezekhez a területekhez hozzáférni, ami a mi ajánlásainkat illeti, és a libanoni álláspontod. Mi különbséget szeretnénk tenni a nemzeti kérdések között, a nemzeti politika között Libanonban, másrészt pedig a nemzetközi kérdések között. Azt gondolom, hogy Franciaország is ezt a megközelítést alkalmazza, Macron megközelítését mi támogatjuk, de fontos a két dolgot nem összekeverni. Ami a humanitárius kérdéseket illeti a strukturális kérdéseket, a kollégám erre majd nyilván válaszolni fog. Arena Arena kérdésére kitérve, felmerül a kérdés, hogy uh, a jelenlegi kormány uh, követni tudja majd a kijelölt utat, reformok felé vezető utat, ez rajta múlik. Mi készek vagyunk ezt a vállalkozást támogatni, a reformok egyértelműek, de hát majd meglátjuk, hogy ő ebbe az irányba tervez haladni. Vannak uh, aggájaink, de ezeket úgymond meg lehet táfolni gyors, erőteljes fellépéssel. Loázó asszony kérdésére visszatérve, ami a kondicionalitást illeti, azt gondolom, hogy világosak voltunk, a kormány fontos, hogy reformokat valósítson meg, mielőtt segítségnyújtás történik, és fontos a az fme vel is megállapodni, a központi bank auditja kapcsán. Azt gondolom, hogy itt is világosak vagyunk, ami a különböző országokat illeti, Törökország, Kína. Azt gondolom, hogy itt van egy nemzetközi platform, egy erőteljes nemzetközi pozíció, egyértelmű álláspontokkal. Ami pedig az izrael folytatott tárgyalásokat illeti, itt eh, nincsenek még eredményeink, de azt gondolom, hogy már önmagában is pozitív az, hogy ezek a tárgyalások elindultak, így természetesen eh, ez egy jó hír, és eh, ez bizakodóvá tesz bennünket más kérdésekkel kapcsolatban is Libanon illetően. Bonfrisco asszony fejtett egy kérdést, kérdést, ami a, az a, a nőrebíróságokat illeti, a diszkriminációt. Ez mutatja azt, hogy az elmúlt néhány évben nagyon kevés reform valósult meg eh, Libanonban, és eh, fontos, hogy legyen egy működőképes kormány, amely képes foglalkozni ezekkel kérdésekkel, ami a nemzetközi nyomozást illeti. Mi egyelőre várjuk még a nemzeti nyomozás eredményeit. Még sok kérdés van, sok konklúzió, sok ítéletet kell megvárni, úgymond, tehát egyetetünk önnel abban, hogy itt fontos többet megtudni. olaszul, a szíriai kormányal vajon egy eh, párbeszédet tudunk-e kezdeni? Még nem egyelőre. Eh, váró, várjuk az egyértelmű erőfeszítéseket, elkötelezettségeket, az ENSZ elsoglás indítványa kapcsán is, ENSZ határozata kapcsán is. Köszönöm. Thank you, Mr. Hallegard, and immediately I... Köszönöm szépen, átadom ezt Miller úrnak. <laughs> Thank you very much, Mr. Chairman, for the opportunity to respond. Köszönöm, elnök úr, hogy megadták a lehetőséget, hogy válaszoljak ezekre az érdekes kérdésekre először is. Ami a következő libanoni kormány kinevezését illeti, először is a kijelölt kormányfőnek kell összegyűjtenie a különböző jelöléseket a miniszteri posztokra, utána lesz egy nyilatkozat, amelyet megszavaz a parlament és majd akkor meg fogjuk nézni azt, hogy a parlamenti tagok egyetértenek-e a reform menetrenddel, amely időszerű prioritásokat állít fel a reformokra. A reformok szükségessége nem meglepő, a nemzetközi közösség is kérte ezeket. Nagyon sokat beszéltünk őszintén Libanon kormányával az elmúlt években ezekről. Elhangzott, hogy mi a civil társadalom szerepe. Hangsúlyoznám, hogy egyetértünk azzal, hogy nagyon fontos a civil társadalma együttműködni, és biztosítani a szerepüket, a reformok végrehajtásában, de emellett szerepük van a szakpolitika meghatározásában is a reform programnál. Az ensz együttműködünk, hogy legyen egy ilyen helyreállítási keret. A civil társadalomnak tehát szerepe van ebben, hiszen szakértelmet viheti nyújtatja ehhez, és a libanoni civil társadalom így megkapja lehetőséget arra, hogy beavatkozzon. Az egésznek van egy, egy nemzetközi vonzata is. Ha megnézzük a libanoni válságot és a Szíriára gyakorolt hatását, akkor el kell mondanunk, hogy igen, vannak bizonyos szír állampolgárok, akiknek van számlája Libanonban, erőteljes a kapocs ilyen értelemben a két ország között, és ez kihatással van a szír gazdaságra is. A kapcsok világosak, léteznek, de a lényeg az, hogy figyel, a szír rezsimnek kell ö, odafigyelnie a Szíriában kialakult jelenlegi helyzetre. Ami a humanitárius és nem humanitárius helyzet egymástól való megkülönböztetését illeti, azt mondom, hogy erre szükség van. Két egymással párhuzamos vonal van ebben a helyreállítási keretben. Egyrészt ott van az ember központú helyreállítás, amikor humanitáriusan reagálunk a helyszínen az emberek igényeire. Az embereknek nincs hozzáférése a az egészségügyhöz, oktatáshoz. Az ezzel kapcsolatos válaszadásunk a libanoni nép javára kell, hogy váljon. A libanoni embereket kell, hogy szolgálja. És említették a feltételességet, nem lehet a status quo-hoz visszatérni, a szokásos üzletmenethez, ez az elv. És ez egy tény is. A reformok nélkül nem fognak beruházások beáramlani. A magán szféra beruházásai létfontosságúak ahhoz, hogy a libanoni gazdaság helyreálljon, talpra álljon. Egyelőre súlyos gazdasági és pénzügyi válsággal küzd az ország, a kormány alakulóban van, nincs reformmenetrend, nincs előrelépés ilyen tekintetben. Ezt kellene a kormánynak és a parlamentnek jóvá hagynia. Igen, beszélünk erről a feltételességről, feltételhez kötésről. Szeretnénk ugyanis gondoskodni arról, hogy az európai pénzeket arra célralták ki, amelyre folyosították. Tehát az Európai Bizottság szemszögéből ez fontos. A libanoni kormány közvetlenül az uniótól pénzt nem kap, mert nincs, nem hiszük azt, hogy megvannak a megfelelő ellenőrzési mechanizmusai, hogy ellenőrizze azt, hogy az európai közpénzeket hogyan adják ki. Megfelelő robusztus ellenőrzési rendszerre lenne szükség. Végső megjegyzésem, nem ismételném el azt, amit Kála elmondott, pusztán kiegészítem azt, hogyan gondoskodunk arról, hogy a reform menetrendet végrehajtsák. Hát itt a feltételhez kötés nagyon fontos, nem csak az Európai Unió, hanem más fő donorok, fő partnerek, akiknek befolyása van Libanonban, az ő szerepvállalásuk is fontos. Mi tartjuk a kapcsolatot a franciákkal. Macron elnök augusztus és szeptemberi lépéseit követően, és azzal a konferenciával kapcsolatban is, amelyet egyre elhalasztottak. Tehát ilyen értelemben koordinálunk, fontos a világos üzenet megfogalmazása minden partner részéről. Végezetül ami a donor közösséget illeti, nagyon fontos az, hogy tartsuk magunkat az IMF és a Világbank erőfeszítéseihez a kondicionalitás tekintetében. Minél inkább összefogunk, annál hitelesebbek vagyunk. Libanon esetében jó példája vagyunk a nemzetközi közösségi összefogásnak. A dolgok nem térhetnek vissza a régi kerékvágásba. A stabilitás fontosságát értjük, de most segíteniük kell nekünk abban, hogy nekik segíthessünk. Köszönöm szépen mindkettejüknek, hogy válaszoltak. Most következik a második kör. Négyen kértek még szót. Antonio López Istores az első kollégánk, tessék. Presidente, y um, eh, quiero, quiero al señor Miller darle las gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Miller úrnak szeretnék köszönetet mondani. Ez az első alkalom, amikor világosan azt hallom, hogy az európai pénzek eh, nem kerülnek a libanoni kormányhoz. Egyelőre. Köszönöm. Tehát addig nem, amíg nincs egy megfelelő feltételrendszer felállítva. Ami a Hezbollah-t illeti, ezt is figyelembe kell vennünk. Tudjuk, hogy ők a reformmenetrendből megpróbálnak valamilyen előnyt kovácsolni. Macron valamit megpróbált megtenni. Kérdezném, hogy ön mit gondol a Hezbollah hozzáállásáról, milyen szankciók jöhetnének esetleg szóba az önök részéről, ha nem működnek együtt? Évekig támogatták a kormányt. Én úgy érzem, hogy nagyon világos az, hogy a Hezbollah mit akar, és nekünk eh, tudnunk kell, hogy mit is akarunk ügyben tenni. Köszönöm Tana López úrnak. Elena Jancseva a következő, két perc. Maximum két percet adok. Köszönöm szépen. Elnök úr, annak ellenére, hogy Libanonban bonyolult a helyzet, azért vannak pozitív fejlemények, gyakorlatilag fejlemények. Izrael és Libanon tárgyalni kezdett a két ország közötti tengeri határok kijelöléséről valamint az energia erőforrások kihasználásáról ezen a területen. Bátorító az előrelépés ezen tárgyalások során, csak megkérdezném azt is, hogy mennyire fontos az a megállapodás, illetve fontos ez a megállapodás, de vajon a Hezbollah megátolhatja-e ennek a megállapodásnak a végrehajtását? Köszönöm Jancseva asszonynak. Krisztóf Gudler a következő a Rinyó részéről. Köszönöm szépen. A libanoni nép már régóta szenved, és a lakosság segélykiáltásaira mi nem tudtunk reagálni. A stabilitás a régióban nagyon fontos, Libanon már nagyon régóta lojális szövetségese volt Európának. Sürgősen szükségük van a kormányra és a reformra, viszont itt egy feltétel van ahhoz, hogy a nemzetközi közösség tenni tudjon valamit. Hogyan? A lényeg az, hogy gyorsan haladjanak a dolgok operatív módon. Az Európai Unió nak ilyen értelme segítenie kell. Köszönöm szépen. Köszönöm. Palo Rangel népát nevében. Köszönöm. Pénzügyi gondokkal küzd az ország. Emellett ott van a menekültek helyzete, ez egy nagyon nagy ország, az ország számára ez egy nagy teher, és a három fő közösség között továbbra is nagy nézeteltérések vannak, a Hezbollah pedig nem hajlandó konstruktív szerepet játszani, sőt, ennek az ellenkezője az igaz. destabilizáló erő ebben a helyzetben a Hezbollah. Az augusztus 4-i robbanás után azt hiszem, hogy létrejöttek új lehetőségek. És ezért hiszem azt, hogy az Európai Uniónak sokkal aktívabban tennie kell, mert tudjuk, hogy a lakosság hát azt mondanám, hogy mérges, dühös volt, és világosan hangot is adott a véleményének az év elején. Azonban a szörnyű robbanás után még inkább kezükbe vették a dolgot. Tehát ez egy egyedi lehetőség a nemzetközi közösség számára, főleg az Európai Unió számára, ezzel segíteni lehet a libanoni lakosságon. Ők elhatárolódnak a politikai elittől, mely az elmúlt évtizedekben az országot vezette. Így az Európai Bizottságot és a külügyi szolgálatot sürgetem, hogy most megfelelő módon tegyenek valamit. Köszönöm szépen. Végezetül Mikhail Gáler, tessék. Igen, köszönöm nagyon röviden. Köszönjük szépen. A, beszélt az igények felméréséről, arról, hogy nem adunk pénzt a libanai kormánynak, hogy a helyszínen teszünk valamit, és hogy hangsúlyozta azt is, hogy nem tettek semmit sem reformok szempontjából. A Hezbollah technokrata kormány ra játszik, ezt kell megjegyeznem. Ha nem a kormányzati struktúrákkal működünk együtt, akkor kikkel működünk együtt konkrétan? És a helyszínen a mi embereink közül hányan vannak? A végrehajtáson részünkről hányan dolgoznak, hogy az igényeket felmérjék? Köszönöm. Köszönöm, kedves kollégák, senkit nem látok szót kérni. Kérném, hogy a vendégeink összegezik az egészet. Halegáz úr, és utána Miller úr. Okay, uh, Mr. Hallegard obviously cannot... Hallegard nem tud kapcsolódni. Miller úr, kérdezem, hogy kapcsolódik-e? Kedves kollégák, hadd tájékoztassak mindenkit, hogy a tolmácsolás már nem áll rendelkezésre, úgyhogy most már csak angolul beszélünk az ülés végéig.